Good morning, everyone. Um... Jó reggelt kívánok mindenkinek! A módosított napirendet kiküldtük, úgyhogy ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintetjük. On, uh, in the meeting of coordinators. Nézzük az augusztus 30-i koordinátori ülést, amikor úgy döntöttek, hogy megnyitjuk a módosító indítvány bejutásának határidejét a bizottság javaslatával kapcsolatban, mely a földrajzi jelzésekre vonatkozik. Itt egy beleegyezési eljárásról van szó, valamint az Európai Unió csatlakozása a Genfi megállapodáshoz itt rendes jogalkotási eljárásról van szó, és ezért az MV-ben előadót nem fogunk kijelölni, és nem is lesz dossziével kapcsolatban vélemény a szakbizottságokban elfogadott tervezeteket az elnök egy anyagban fogja összefoglalni. És nézzük a határidőt a két bizottsági javaslatra. Az MV-ben a módosításokat október 25-ig lehet benyújtani, mint mindig 11 óráig. A szakbizottság 26-27 novemberében lesz, és aztán valószínűleg mm, a plenárison januárban fogunk erről szavazni. Másik dolog, egy közös agri envi itre találkozó ülés az erdészet témájában. Az agri szakbizottság kezdeményezése. A három szakbizottság úgy döntött, hogy az Unió erdészeti stratégiájáról január 14-én fog tárgyalni Strasbourgban. A cél az, hogy a parlament és a bizottság eszmét cserén egymással, remélhetőleg Hogan biztos is részt vezezzen, és akkor megbeszélhetjük az Európai Unió gazdálkodási, erdőgazdálkodási stratégiájának a félidős értékelését. Vannak bizonyos módosítások az ülésünkben is. A november 8-i délutáni ülésszak nem lesz megtartva, a reggeli pedig meg lesz tartva úgy, ahogy azt beterveztük, a tervezetet időben kiküldjük, a mai napon pedig, ami a tolmácsást illeti 28, 21 nyelven van tolmácsolás, és az e-meeting applikációval lehet az interneten is követni ezt az ülést. Nézzük a koordinátorok ajánlásait október az október 10-i ülés, ezt is kiküldtük elektronikus módon. Ha nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekinthetjük. Ha nincs ellenvetés az ülés végéig, akkor július 9-10, illetve szeptember 13-i ülésünk jegyzőkönyve, melyet szintén kiküldtünk már, jóváhagyottnak tekinthető. És akkor most nézzük az első vitapontunkat a mai renden. Két kifogásunk van. Maze. Géntechnológiával módosított kukorica. Nem fogom felolvasni az egész címet, a dossziéban ott van, és elég hosszú ez a cím. Úgyhogy kérem szépen, ismertessék a kifogást, utána pedig a bizottság fog reagálni erre társelőadókkal kezdünk. Szájc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit meglepett az, hogy milyen kicsi a jelenlét a mai napon, holott ez egy fontos téma, és nem az első alkalom, hogy erről itt ma beszélünk. A korábbi kifogások során sokkal több tag volt jelen, és sokkal élénkebb vitánk is volt. Nyilván most már 26-27. alkalommal ülésezünk így, remélhetőleg, hogy akkor a tanács és a bizottság a kifogást jóvá tudja hagyni többséggel. A Strasburgi ülésen mi is majd kétharmados többséggel remélhetőleg jóvá hagyjuk ezt. Mint más frakciók, mi is kifogással értünk a génmondosított kukorica piacra dobásával kapcsolatban Monsanto kukoricáról van szó. Olyan kukoricafajták ezek, amelyek két-három négy másik géntechnológiával módosított kukoricával vannak elegyítve. Ez az egyik kifogás, a másik kifogás pedig egy másik, szintén génmódosított kukoricával kapcsolatos, és itt engedélyt kértek, az engedélyt elő is terjesztették. A bizottság a 2011 per 366 EU határozatra hivatkozik. Eddig 25 kifogást hagytunk jóvá sikeresen, a miniszterek tanácsa is foglalkozik ilyen kifogásokkal, de nem igazán szervez többséget. Szeptember 11-én a Koreperben egyeztettek először, és 14 tagállam ellene szavazott. Az első kifogással kapcsolatban és a második gémosondosított kukorica esetében 11 tagállam szerve, szavazott ellene. Van itt egy kis problémánk, demokratikus problémánk a bizottsággal, ugyanis a bizottság nem egyeztet sem a parlamenttel, sem a tanácssal. Szeretném elmondani, hogy a bizottság többször jóvá hagyott már ilyesfajta termékeket, jobbat, mint az összes a, a Barozó és a Prodi bizottságok előtte. Különböző alkombinációk jóváhagyásáról van szó, az EFSA elmondta, bevallotta azt, hogy 14 alkombináció esetében nem nyújtott be semmiféle dokumentációt. Az EFSA azt mondja, hogy ezek az alkombinációk, a gémodosított kukorica alkombinációi esetében a 14-ből 5 rendben van, de toxikológiai vizsgálatokat és állatkísérleteket nem végeztek. Olyan fehérjéket tartalmaznak ezek a kukoricák, amelyek a glifozátnak ellenállnak, és az ammoniának is. Ez a szaporító szervekre van káros hatással. És a 2009-es rovarírtó szerek is megengedik ezeket. Ami a glifoszinátot illeti, előfordulhat az, hogy a világ egyes tájain a glifoszinát használata elterjed, megerősödik. Ez nem következetes azon erőfeszítésünkkel, hogy Európán kívül is próbáljuk meg elérni azt, amit Európán belül elérünk ilyen területen. Ami az importokat illeti, az import ahhoz vezethet majd, hogy megerősödik az első kukorica termelése Mexikóban és Dél-Koreában is. Nem csak nekünk van kifogásunk, hanem a tagállamok is benyújtottak kifogásokat. Egy sor tagállam azt mondja, hogy nem jók a tesztek. Néhányan azt mondták, hogy néhány tesztet félbe szakítottak, és nem veszik figyelembe a tápanyagtartalmat. Az állatokkal kapcsolatban 90 napos teszteket nem, kísérleteket nem végeztek el. Vannak olyan tagállamok is, amelyek azt mondják, hogy nincs elegendő adat arra vonatkozóan, hogy megítéljék ezeknek a kombinációknak a mellékhatását és emellett nincs környezeti, elegendő környezeti hatás tanulmányunk sem. Van olyan kollégánk, aki azt mondja, hogy az allergén hatásokat sem mérték fel teljesen, és a környezeti hatásokat sem. Ezek ezen megjegyzések mellett sem gondoskodott az EFSA arról, hogy a piacot a piacra dobás után figyelje. A kifogás benyújtó öt kollégával együtt azt mondjuk, hogy a bizottság túllépte hatáskörét, és nem alkalmazza az uniós jogot megfelelő módon, holott gondoskodni kellene arról, hogy a népegészségügyet megfelelő szinten védjük, emellett az állatjólétet, az állat egészségügyet is, és a környezetet, valamint a fogyasztókat is. Emellett ez a kifogás, vagy ez a kérés, ez a kérelem az engedélyezésre az első GMO kukorica esetében az általános élelmiszerjoggal ellentétes, nincs elég adat, nem végeztek elég vizsgálatot, és van néhány olyan termék, amely még nem is létezik. A másik GMO kukorica esetében pedig hasonló kifogásokat tudok ismertetni, de ehhez jön még az is, hogy a második esetben az EFSA-nak még saját vizsgálata sincs, nem lapozta fel a saját irodalmát sem ezzel kapcsolatban. Elegendő volt az EFSA-nak a Monsanto Európa által benyújtott adata, és ennek alapján döntött. De ennek alapján döntött arról, hogy nincs egészségügyi kockázat az EFSA nem nézte meg a saját anyagait, a saját irodalmát ezzel kapcsolatban, csak a kéremező adataira hagyatkozott. Ami pedig a glifoszátot illeti az olyan országokban, ahol az ilyen kukoricát termelik Argentina, Kolumbia, Kanada, Fülöp-szigetek, Japán, Dél-Afrika és Uruguay. Dönteni kell, egy sor informális kapcsolattartás zajlik azokkal a jogászokkal, akik jól ismerik ezt a területet, és ezek a jogászok megerősítették, hogy a bizottság által előterjesztett javaslat problématikus. Így nyomatékosan megkérdezném a bizottságtól, vannak a bizottságtól képviselők jelen a teremben, tehát hogyan indokolják azt a MON ö, a kifogásban szereplő mongén kukoricák esetében miért kérik a tíz évet úgy, hogy közben komoly engedélyezési eljárást nem folytattak le, hogyan tudják megindokolni azt, hogy ami most zajlik, az annak alapján engedélyezni fogja a kifogásban szereplő két GMO kukorica tíz évig szóló engedélyezését. Én tíz, tíz óráig vagyok itt, elnök asszony, addig szeretném ezt megbeszélni. Evi. Köszönöm, Evi asszony. Nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani Stász kollégának a szavaiért, a, az európai piaci engedélyezéssel kapcsolatosan. Nos, már az ennedik alkalommal fog, foglalkozunk ez ennedik GMO-val, és hát egyszerűen fantasztikus arányokat vesznek itt a dolgok. Az Európai Bizottság engedélyezte az utóbbi években a GMO-knak egy hatalmas számát, az volt a legnagyobb szám, de gyakorlatilag minden terméket itt figyelembe véve így szólhatunk. És hát nagyon sajátos ez a helyzet. Tehát az ennedik alkalommal kerülünk olyan helyzetbe, hogy olyan érveket hoznak elő, amelyek nagyon árnyaltak a részünkről a GMO piacsal kapcsolatosan. Többször mondtuk, többször szóltunk, antidemokratikus eljárásról van szó öt évvel ezelőtt Juncker saját maga is azt mondta, hogy ez egy antidemokratikus módszer, és elfogadhatatlan, és kötelezettséget vállalt arra, hogy felülvizsgálja ezt a fajta megközelítést. Az Európai Bizottság megtette a javaslatát, de ö, új problémákkal szembesülünk, és hát ismétlem, megint, megint ugyanabba a helyzetbe kerülünk bele, mint a korábbiakban. Szeretném a következőt is aláhúzni ismételten. És kollégánk ezt már megfogalmazta. Nélkülözhetetlenek a tudományos vizsgálatok, de ezek jelenleg hiányosak. És ismétlem, nem sikerült minősített többséget se kialakítani ahhoz, hogy ezek a GMO-k jóváhagyásra kerüljenek. A végső döntés így módon pedig az Európai Bizottságnak az asztalára kerül. Az európai polgárok nagyon éberen figyelik azt, hogy milyen engedélyek születnek az élelmiszerekkel kapcsolatosan, a piacra juttatással kapcsolatosan, a piaci engedélyekkel kapcsolatosan. És legyen szó a glifozátról vagy más anyagokról, összetevőkről, ez rendkívül fontos felül kell vizsgálni az általános rendeletet az élelmiszerekkel kapcsolatosan. Nem szabad, hogy a bizottságnak az ilyenfajta felülvizsgálatát időben kitörjük, hogyha csendben maradnánk, és elhallgattatnánk így módon az európai polgároknak a kezdeményezéseit, nagyon rosszul járnánk el átláthatónak kell lenni a tudományos vizsgálatoknak, és ezeknek az eredményét figyelembe kell venni. Márpedig jelenleg ezek a tanulmányok hiányosak, hiányokat mutatnak mit tehetünk? Vagy komolyan veszi az Európai Bizottság az európai polgároknak a kezdeményezését és elvárásait, vagy pedig saját maga nem engedélyezi a a forgalomba hozatali engedélyeket azon módszerek révén, amelyek elfogadhatatlanok lenne egy általános észrevételem is, személyesen teljesen eljelenzem a piacra hozatali engedélyezést. Nagyon sok álláspont létezik. Egyesek azt mondják, hogy a GMO-k arra szolgálnak, kapcsolatosan, hogy ez a világ élelmezésével és éhezésével kapcsolatos témakör. Viszont nem szabad, hogy politikát folytassunk. A GMO-k intenzív mezőgazdaság tevékenysége eredményeként jönnek létre. Márpedig hát olyan anyagokat tartalmaznak ezek a összetevők, amelyek, éle, amelyek veszélyesek lehetnek az emberi egészségre. Európában GMO importorok vagyunk nagy mértékben azért, hogy a jelenlegi állattenyésztési módszert folytassuk ö, alacsony árakon, alacsony minőségi kritériumoknak a révén, úgy gondolom, hogy ezek azok az érvek, amelyeket felszoktak hozni, mindez így abszurd, és óriási mennyiségű élelmiszer dobunk ki. És ez egy olyan bűvös kör, amely nem változtat meg a jelenlegi módszereinket. Köszönöm szépen. Nem látok más terselőadót előadót itt. Úgyhogy Ayuso asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Fenner úrnak a nevében szeretnék most hozzászólni, aki felkét erre, és akit akkor képviselnék. A két kifogás engedélyezéssel, illetve az engedélyezés megújításával kapcsolatos. Olyan ö, termékekről van szó, amelyek kukoricá, még pedig génmódosított kukoricáról ö, van szó. 2017. június 28-a, illetve ö, szinte júniusi a, a megújításnak a dátuma a tudományos eredményeknek az alapján az EFSA semmiféle véleményt nem nyilvánított a tekintetben, hogy ezek a termékek talán kevésbé biztosak, mint a többi termék, de ezek mondják nem általmasak az ellátása, az élelmiszer fogyasztása. Márpedig amikor az eredmények a biztonságra appellálnak, akkor meg kell, hogy bízzunk az EFSA véleményében. Következésképpen az Európai Bizottság nem lépett túl a hatás körén. A tudományos eredményeknek a figyelembe vétele az alap, erre kell, hogy a felépésünket alapozzuk. Ha az EFSA-nak a szavára nem hallgatnánk, akkor mire is szolgálna az EFSA? Miről is van szó? Arról, hogy megszülettek különböző nyilatkozatok, és a glifozátnak az használatára vonatkoznak ezek a következetések. A szerzők itt tulajdonképpen olyan érvekkel állnak elő, amelyeket érvekkel alátámasztani biztosan nem tudnak. Ezek a kukoricák bizonyos rovaroknak ellenállnak. Következésképpen alkalmazni kell ezeket a megoldásokat azért, hogy csökkenthessük a peszticidek alkalmazását a fogyasztók védelmében. Sok a szkeptikus emberek olyanok, akik támadják a tudományos véleményeket, éppen ezért a szakbizottságunknak szembe kell nézni a valósággal. Mr. Köszönöm szépen, köszönöm a Júzó asszony, Fjellner úrnak is köszönjük ezt a véleményt, most pedig a, bizottság, a szó. Igen, jó reggelt mindenkinek. Köszönöm, elnök asszony, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy erre a két indítvány tervezetre reagálhatunk. A kukorica esetében egy új jóváhagyatás, a másik esetében egy régi engedélyről van szó, mind táplálék szempontjából, mint pedig takarmány szempontjából, de nem termesztés szempontjából. Szeretném hangsúlyozni, hogy az alap jogban, a GMO jogban lefektetett jogszabályoknak megfelel mind a kettő eljárás. Az EFSA kockázatelemzést végzett, mind az öt eseményes kukorica esetében, mint a másik esetében, és kizárta azt, hogy a környezetre, állat és egészségügyre, egészségre káros lenne. A megújítást illetően itt is jóvá hagytuk, és nem kaptunk semmi új információt, ami változtatna azon, hogy pozitív véleményt formáltunk. Minden egyes tagállam véleményét, ami beérkezett az EFSA-hoz, figyelembe vettük. A közkonzultáció e- keretében nem érkezett elemvetés, Úgyhogy mindkét esetben 2011. szeptember 11-én szavaztunk a felelős állandó bizottságban. Politikai okoknál fogva ön, hoztuk ezt a döntést, mivel korábban nagyon negatív volt a légkör. Úgyhogy a komitológiai szabályoknak megfelelően és a GMO terményekre vonatkozó rendelet értelmében a Felebezési Bizottsághoz fordulunk majd jövő hétfőn, október 22-én. Volt néhány dolog, ami most felvetődött. Az egyik a terményeknek a védelme, amelyek GMO toleránsak. A növényírtók jóváhagyatása esetében az üledék mérték ö, maximalizálva van, van erre vonatkozó jogszabály, a maximum értékeket illetően. A GMO-k termesztését illetően harmadik országokban, illetve az ott folyó növényértő használatot illetően teljes mértékben szuverének a harmadik országok, és mi az EU-s jog keretében nem szabályozhatjuk a tevékenységüket. Hangsúlyozom azonban, hogy ez importot illetően, mivel van egy maximális maradványérték mérték, azt erősen ellenőrizzük. Azt, hogy amíg újra át nem tekintjük az engedélyeztető eljárást, felfüggesszük az engedélyeket. A bizottság azt javasolta, hogy a tagállamok megtehessék azt, hogy a saját területékre korlátozzák az importot a GMO termékek esetében. Ezt a parlament felé is kommunikáltuk, és várjuk, hogy a tanácsban is milyen vita lesz erről. Ezen kívül. A tanulmányok és az adatok átláthatósága a elemzések során. Hogy emlékeztesek arra, hogy a bizottság nagyra törő javaslatot tett ez ügyben. Az EFSA végezte a kockázatelemzést, és jelenleg a tanács és a parlament előtt van ez az anyag. Úgyhogy a bizottság várja, hogy milyen vita alakul ki. Összefoglalva, hangsúlyoznám, hogy nincs ok arra, hogy ezeket a döntéseket, előzetes döntéseket visszavonjuk, mert minden egyes vonatkozó jogszabályt betartottunk, teljes mértékben, tiszteletben tartottuk mindkét esetben az eljárás jogot is. Végül a felülvizsgálati jog a parlament részéről csak arra vonatkozhat, hogy az alapjogi kitételeket megszegik a döntések. Ez esetben nem, és a bizottságnak nem kötelessége magyarázatot szolgáltatni ilyen ügyekben, ennek ellenére azért döntöttünk így, hogy magyarázatot szolgáltatunk, hogyha van kételjük, azt eloszlassuk. Köszönöm szépen. Well, thank you very much to all. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig felfüggesztem az ülést rövid időre. 10 órakor folytatjuk a szavazással.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

mondani, hogy elmegy az

problema. Good morning everyone, if you can... Jó reggelt kívánok mindenkinek, kérem szépen üljenek le, készítsék el a kártyájukat, mert kezdődik a szavazás. Okay, the first vote. Első szavazás. Az intézményközi tárgyalások előzetes eredménye az Európai Gyógyszerügynökség székhelyének helyszínéről. Elektronikusan szavazok, megnyitom a szavazást. And it is closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Now we vote on an objection. Kifogásról szavazunk. A 106. cikk alapján géntechnológiával módosított NK 603 810-es kukorica, megnyitom a szavazást. And it is. Lezárom. Elfogadtuk. Egy újabb kifogásról szavazunk. A 106. cikk alapján géntechnológiával módosított MON 87, 27, stb. stb. Megnyitom a szavazást. Akart mondani valamit? Valamit, Görling asszony? Igen. Nem működik a kártyám. Nem, nem tudok elektronikusan. Kipróbálta? Igen, kipróbáltam. IT hibáról van szó. Okay, the vote is closed. Lezárom a szavazást. And it is adopted. Elfogadtuk. Now we vote on a draft opinion. Tervezett MFF 2021-27 között a parlament álláspontja a megállapodás érdekében. Kezdjük egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodok elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodok elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 35-ös módosító részenkénti szavazás elősz, első rész ki van mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Görning szony. lezárom, elfogadtuk. Második rész, a 35-ösből mellette ellene tartózkodok elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Görling asszony elutasította, ellene szavazott, elutasítottuk az anyagot. Ötös kompromisszum. Van egy szobeli módosítónk az előadótól. Látják. Beletúr, szeretné ezt ismertetni? Igen? Nem? Csak köszönöm szépen, Ánok asszony, csak annyit szeretnék megemlíteni, a az EKS-ről és az ECR-ről szeretnénk a hivatkozásokat kivenni a szövegből, mert a kompromisszumban korábban már szerepelnek. Nincs értelme annak, hogy ezt bevegyük az árnyék előadókkal, ezt már megbeszéltük. Köszönöm szépen. Ezt a szóbeli módosítást ellenzi -e valaki? Jó. Akkor a szobeli módosítással ki van mellette, ellene a szobeli módosítást ellenzik? Hát akkor a szobeli módosítás nélkül szavazunk a kompromisszumról. Birka úr, csak ön emelte magasba a kezét, ezért gondoltam azt, hogy csak egy személyről van szó, aki jelenzi. Birka úr, szeretne mondani valamit? Elnézést, az én hibám. Mondanék valamit lengyelül. Kompromisz jest osiągnięty w jakiejś dyskusji, wtrącaniem ha kompromisszumot állítanak össze a további szóbeli módosítók benyújtása, nincs jó helyen itt. A kompromisszum kidolgozásakor említhették volna, mert akkor sokkal világosabb lett volna. A szóbeli módosítást nem tudom elfogadni, legyengíteni a kompromisszumot, és most egy, nem elfogadható ez. Beletúr szeretne válaszolni? Nem az előadó javaslata ez egyébként hanem egy másik szakbizottsági javaslat, tegnap ezt már megbeszéltük, nem nagy kérdés, tulajdonképpen nyelvi kérdésről van szó. Az összes ügynökséget, a szövegben szereplő összes ügynökség szerepel korábban a szövegben, és ebből kiemelünk kettőt, és később megemlítünk, az így nem jó, mert akkor az összeset fel kellene sorolni még egyszer de végül is az összesről beszélünk már a szövegben korábban. Az SZND-vel és más frakciókkal is megbeszéltük már, inkább nyelvi kérdésről van szó. És egy másik frakció javasolt, tehát nem az én javaslatom volt. A kollégák a kifogásukat nem fenntartják továbbra is? Visszavonja a kifogását, vagy fenntartja? ki kifogásolják az egészet, jelentkezzenek. Jó. Akkor a kompromisszum a szóbeli módosítás nélkül ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodok elfogadva, tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, és 63-as módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. Záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. And it is A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Now a vote on the draft report. Most pedig a jelentés tervezett a széndiokszid kibocsátási mértékek az új nehézgépi járművek esetében 24-es módosító mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás. Megnyitom. And it is uh, closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egy A, kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtók. Elektronikus, az egy arra. Valaki akar ellenőrzést? Igen, jó. Akkor megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Akkor a papír alapon negyedik oldal. 181-es módosító mellett, tehát 181 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Három a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Page 7, compromise 2A, who is in favor? 208 mellett. 2A mellett. Kettő a mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus szavazás 2A. Megnyitom. And it is close. Lezárom. És elfogadtuk. We vote on amendment 29, who is in favor. 29-es módosító mellett ellen tartózkodás, elektronikus szavazás. Szerintem elutasítottuk, de már korábban is tévedtem. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 193 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 194 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 195 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 196 mellett ellen tartózkodás Elutasítottuk. 2B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettő mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 226 és a TRAN 28 egyben mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. És aztán kettő 223 és Tran 27 egyben mellett 12. oldal a papír alapúban. Muszáj szavaznunk erről, mivel így esett 222, 223 és Tran 27 mellett ellen tartózkodással utasítottuk. 227, 365, 373 mellett egyben ellen tartózkodással utasítottuk. 228, 230, 368, 371-ben mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 369, 371, 372 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Akkor megnyitom, erre elektronikusan szavazunk. And it's closed. And it is... Lezárom, elutasítottuk. 219. Oka fogyott. 218. Tran 26. Mellettelen. Tartózkodás elutasítottuk. Kettő tizenhét mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tran 29 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 36-os módosító mellett, e, mellett 36-os ellen tartózkodás elutasítottuk. Ni. A szocialisták akkor megszavazták, vagy sem? Tehát a néppárt és a szocialisták ellene. Akarnak elektronikusat? 36-ra? Jó, megnyitom. We check 36, the vote is open. Lezárom. Elutasítottuk. Négy a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Négy B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, Négy c mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Három 58-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 302 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 312 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 48 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk, 314 mellett ellen, tartózkodás néppárt mellett. Elektronikus a 314-esre. Lezárom és elutasítottuk. 50-es mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk 51 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk 52 mellett ellen, tartózkodás elutasítottuk 315 mellett ellen, tartózkodás elektronikus 315. Megnyitom. Uh, Lezárom. Elutasítottuk. 316 mellett. Ellen. Tartózkodás elektronikus 316. Megnyitom. It's probably the same, but uh, it's closed. Lezárom. Elutasítottuk. 8a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 8b mellett. Nem fogyott. 9-es kompromisszum, 26-os oldalon, mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tizenegyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tízes a kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következő oka fogyott. 58-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 356 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 361 362 ben mellett ellen tartózkodását utasítottuk, 363 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 364 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 366 me és 367 együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 374 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 32-es oldal, 391-es módosító mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 64-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 66 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 67-es mellett ellen tartózkodás elutasítottak. 392 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. es oltal, 74-es módosító, ellet ellene tartózkodás, elektronikus 74-es, megnyitom. And it is closed. Lezárom, és elfogadtuk a 74-eset. 75-ös mellett ellen szocialisták mellette elfogadtuk. Kettes mellett ellen tartózkodás elektronikus a kettese. Megnyitom. And it is uh, closed. And... Lezárom, elfogadtuk. Hármas mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Tran egy mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett. 76-os első része mellett ellen tartózkodás elektronikus 76 első része. Ah, SND was against us. The vote is closed and it is rejected. Lezárom, elutasítottuk. Négyes mellett ellen tartózkodás el, elfogadtuk 5-ös, Tran 2 egyben, mellett ellen tartózkodás elfogadok. 6-os mellett. Ellen, tartózkodás, 6-os, elektronikus szavazás, megnyitom. And it's closed. Lezárom. Elfogadtuk. 78-79 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 3 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, Tron 5 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 7-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Átugrottam a Tran 4-eset, Tran 4-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Tran 6 mellett ellen tartózkodás utasítottuk. Tran 7 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett ellen ellentartózkodás elfogadtuk, 84 mellett ellen ellentartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 98 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 99 mellett és Tran 12 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 100 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 102 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 103 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Tron 13 mellett ellen tartózkodásra utasítottuk. Tron 14 mellett ellen tartózkodás utasítottuk. 1-4 mellett, ellen ellentartózkodás elutasítottuk Tron 15 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 107 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk Tron 16 és 108 mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk 13-as mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Tran 20-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 1-5-1 mellett ellen tartózkodás elutasított. 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás elektronikus, megnyitom. Thank you. And is closed. Lezárom. És elfogadtuk. That was it? Okay, so this concludes the voting uh, session. Akkor a szavazás ezzel véget ért. Bernard úr doktort hallgatjuk meg, az EFSA-nak a igazgatóját a a megújítása kapcsán. 5 perc múlva. In five minutes, uh, he will be here. 5 perc múlva lesz itt, úgyhogy kérlek szépen mindenkit arra, hogy maradjon itt.

Okay. Let's start. Akkor vágjunk bele, kezdjük. Most meg fogjuk hallgatni Bernard, dr. Bernard úr, urat, az EFSA ügyvezető igazgatóját, megbizatásának megújítását illetően. Az EFSA ugyanis úgy döntött, és az igazgató tanácsa, hogy második hivatali időre is nevezi dr. Bernhard Holt szeptember 5-i ülésén, Egyébként 2014-ben nevezték ki először, és ügyvezető igazgató volt 7 hónapig. Tekintettel arra, hogy a tagok már jól ismerik dr. urat, egyszerűsített eljárást fogunk alkalmazni a meghallgatásra és az értékelésre, tehát egy normális véleménycserét fogunk lebonyolítani meghallgatás helyett. Ezért a mai meghallgatást a szokásos eszmecserével fogjuk ötvözni. Az ügynökséggel lebonyolítandó szokásos eszmecserével fogjuk ötvözni. Tehát lehetőségünk adódik arra, hogy megbeszéljük az ügynökség munkaprogramját és stratégiai célkitűzéseit is, melyek 2020-ig szólnak. Úgyhogy minden további nélkül meg is adnám a szót dr. Ornak, akit üdvözlök itt nálunk, és utána kérem szépen jelentkezzenek, hogyha szót kérnek. Tessék. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt tagok, köszönöm szépen azt, hogy meghívtak ide engem, és itt lehetek, és köszönöm, hogy nyilatkozatot tehetek itt, mielőtt válaszolnék a kérdéseikre. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy a hivatalom, a tiszt megújításom alkalmából is itt lehetek, esetleges második öt év mandátum miatt. Szeretném felfrissíteni az emlékezőtüket. Mi is az EFSA fő hivatása az, hogy a szakpolitika illetékeseit a magas szintű élelmiszerbiztonsági szakértőkkel hozzuk össze, azokkal, akik az növény, állat, egészségügyel és a felmerülő kockázatokkal foglalkoznak. Mi ezeken a, ezekkel a pillérekkel kapcsolatban végzünk munkát. Hogyan érünk el értéket a munkák révén, amely az állampolgárok hasznára válik, tudományos véleményt fogalmazunk meg, vegyi, biológiai kockázatokkal kapcsolatban dolgozunk a növény- és állategészségügyön, termékeket értékelünk az engedélyezési eljárás előtt, éves jelentéseket adunk közre, ez munkák fontos részét képezik, a szermaradék érték, állatbetegségek, AMR témájában végezünk, végzünk munkát más ügynökségekkel együtt, a járványügyi központtal Stockholmban és az Európai Gyógyszerügynökséggel Londonban. Emellett a felbukkanó kockázatokat szűrjük és értékeljük ki, megpróbáljuk előrejelezni az élmiszerláncban a kockázatokat, és megpróbálunk az enyhítésükön is dolgozni. Végezetül pedig időben megbízható módon beszélünk a kockázatmenedzserekkel és a fogyasztókkal. Ha megengedik, visszapillantanék, 2014 áprilisában az MV legutolsó ülésen, az akkori mandátumban, Strasburgi ülésen, akkor volt az én első meghallgatásom, és akkor ígéretet tettem arra, hogy négy témában fogok munkát végezni. Az egy, a lényeg az, hogy megfelelő munkát végezzen a tudomány hogy egy kockázat értékelő menetrendet állítsunk fel az EU-ban, az átláthatóságon dolgozzunk, és átalakítsuk a kommunikációt. Kérdés, hogy az EFSA eleget tette ezeknek, csak néhány részletet fogok elárulni, hiszen nagyon részletesen nem tudok erről beszélni most. Kérdés, hogy a tudományos életben megfelelően jártunk el, több mint 2000 tudományos közvéle, szakvéleményt adtunk közre, 99,9%-uk nem volt vitatott. Néhány igen, de azért a tudományos szakvéleményünk többségét használják a kockázatmenedzserek, és hozzá is járul az élelmiszerbiztonsághoz Európában a az adalékanyagokkal, a referenciaértékekkel kapcsolatban is végeztünk munkát. Emellett a különböző járványok kitörése esetében ellemeztük a kockázatokat, jelen pillanatban például az ebolával kapcsolatban végzünk ilyen munkát a madárinfluenza, bőrcsomosodáskor, afrikai sertéspestés, egészségügyi témák is a munkánk részét képezik, a xilelafasztizióza, az olajfákat sújtó betegség is a munkánkba tartozik, és ezeket bevettük az új növény egészségügyi rendszerünkben. Van olyan munka is, ami talán nem annyira látható, iránymutatásokat állítunk össze, amelyek a kockázatértékelés eszközei leírják azt, hogy hogyan járjunk el a kockázatértékelések során. És egy sor iránymutatást állítottunk össze, hármat emelnék ki. Az egyik a kockázatértékelés bizonytalansága. Hogyan bánjunk ezzel? Az elmúlt években a Tudományos Bizottságunk nagyon nagy munkát végzett ebben. Másik kérdés a bizonyítékok kérdése az ágazat által az EFSA-nak benyújtott tanulmányokat hogyan kezeljük, hogyan tekintsünk rájuk, hogyan értékeljük őket ki bizonyíték alapon, végezetül pedig a hatások biológiai relevanciáját néztük. Vajon a tudományvilága napra késze, ha Európán kívülre tekintünk, és ezt meg is tesszük, ha Kínát nézzük, Japánt, Ausztráliát, Új-Zélandot és az Amerikai Egyesült Államokat, akkor elmondhatom, hogy pozitív visszajelzést kapunk ezektől az országoktól a munkánkra vonatkozóan. Sok ország azt mondja, hogy mi nem végezzük el ezt a munkát, mert átvesszük azt, amit az EFSA végez, és ez a referencia számunkra a munkánkban jó az, hogy az EFSA ö, tudománya hasznos és naprakész. Itt érkezek az Euró- el az Európai Parlamenthez. Jó döntést hoztak az általános élelmiszeri jogra 2002-ben. Jó döntés volt az, hogy létrehoznak egy ügynökséget, melyben 450-500 alkalmazott dolgozik, Pármában van ez az ügynökség, és megkapja a tagállamok támogatását. A tagállamok kölcsönadják többé-kevésbé önkéntes alapon a szakértelmüket. És ez egy nagyon intelligens, olcsó modell, ha összehasonlítjuk például az Amerikai Egyesült Államok modelljével. Pillancsók vissza 15 év telt el, elképesztő, hogy milyen munkát lehetett elvégezni évente 18 millió euróval. Ha megnézem ugyanis az amerikaiakat, a USFDA-t és az ő költségvetésüket, ők 5-10 milliárd dollárral dolgoznak évente, és több mint tízezer alkalmazottjuk is van. Hozzájuk képest kicsinke szervezet vagyunk. De sikeresek tudunk lenni a tagállamok szakértői miatt. És nagy öröm a számomra, hogy dolgozhatok velük, hiszen Látom, mennyire lelkesen érdeklődnek az élelmiszerbiztonság témája iránt. Meg is kell köszönnöm a szakértőknek az önkéntes hozzájárulást. Ez a politikai aréna mutatja, hogy Európa cselekszik. Schumann erre gondolt, amikor Európa építését említette. Kézzel fogható európai integrációs projektekre gondolt. A szakértők pontosan ilyen munkát végeznek. Ez jó példa az európai fellépésre. Második kérdés, hogy kiépítettük-e a kockázatértékelési menetrendünket? Igen, a tagállamok illetékeseivel, a tanácsadói fórummal és a tagállami kapcsolattartókkal. Közös projektjeink vannak, a vírusoktól kezdve a halmérgezésig és a válságokra való felkészülésig minden téma menetrendünkbe tartozik. Köszönöm szépen a partnereinknek, hogy támogatták az európai projektet és az EFSA-t. A harmadik pont függetlenség, nyitottság, átláthatóság. A nyitott EFSA-n 2014-ben kezdtünk el dolgozni azzal a célral, hogy módszereinket közé tegyük, és az adatainkat is, annak érdekében, hogy mások ezeket megvizsgálják, és hogy reprodukálják a mi tudományunkat. Több mint 35 intézkedést hajtottunk végre, a tudományos kockázatértékelés ciklusával együtt. Van egy új ö, szakpolitikánk, köszönöm az Envinek és a parlamentnek az, hogy segítettek bennünket az EFSA ö, interdependens politikája témájában, és bizonyították is, hogy az éves mentesítési eljárásban bíznak bennünket, a végrehajtás, szervezet igazgatása egy zöld utat kapott, és mentesítették, zöggenőmentesen tették ezt meg a parlamentben és az MV szakbizottságban. Egy új érdekelt felekkel való megközelítésünk is van, több mint száz szervezet tartozik az érdekelt feleink közé, és egyébként szélesebb körben is egyeztetünk a civil társadalommal. Megközelítésünk egyedi kezdeményezéseket tett lehetővé a parlamentben. A méhek egészségének partnersége egy több érdekelt felet magába tömörítő szervezet, így próbáljuk jobban megérteni azt, hogy milyen betegségeknek vannak kitéve a méhek és méhkasok. Nagyon örülünk annak, hogy a parlamenttől mandátumot kaptunk arra, hogy munkát végezzünk a méhek egészségére nézve, ezzel mutatják, hogy bíznak bennünk. És az a ö, ö, nyulak, a tenyésztett nyulak témájában is megbíztak bennünket, hogy munkát végezzünk, ez is mutatja, hogy a parlament bíz a munkánkban. A nyitottság, átláthatóság, nem lárpurlár léteznek, hiszen az elszámoltathatóság részét képezik. Az állampolgárok és az Európai Parlament felelősségre vonhat az európai adófizetőktől kapott pénz elköltésére vonatkozóan. Vannak nagy kihívásaink is az elmúlt években. Azt néztük, hogy hogyan hallathatjuk a hangunkat egy olyan világban, ahol nagyon sok a szereplő, és ahol vannak, akik sokkal hangosabbak nálunk. Észszerűek vagyunk, világosan fogalmazunk a célcsoportokra nézve, világos üzenetet fogalmazunk meg, és együttműködünk a kockázatmenedzserekkel és a tagállami hatóságokkal is. Mindezt szem előtt tartva mondhatjuk-e azt, hogy elégedettek vagyunk? Én azt mondom, hogy igenis, meg nem is. Mondhatjuk azt, hogy igen, hiszen az EFSA jelentősen hozzájárult ahhoz a tényhez, hogy Európában nagyon magasak az élelmiszer biztonsági normák, és emellett az Európai Unió élelmiszer export szempontjából éllovas. Az általános élelmiszer jog végrehajtásával sokkal nagyobb most már az élelmiszer biztonság, és fel vagyunk készülve a válságokra is. A 171-es refitje is bebizonyította ezt, és a széles körű konzultáció is. De emellett mondhatjuk azt is, hogy nem, mert még mindig nagyon sok a betegség, amelyet élelmiszerek okoznak, a különböző állat és növénybetegségek nyűjtik, ütik fel a fejüket, és csak néhányat említettem. Mindent összevetve sikeresek voltunk, a tudományos eredményeinket meggyőzően kommunikáltuk, de nem tudtunk mindig olyan nyitottak lenni, mint amilyenek szeretünk volna. Ilyen tekintetben egy megjegyzést szeretnék tenni egy közelmúltbeli fejleményre. Nagyon pozitívan álltunk hozzá a bizottság kockázatértékelése kapcsolatos átláthatóságához, hiszen ez jogalap a számunkra, hogy és erőforrás is, hogy még átláthatóbbak legyünk. Minél hamarabb fogadják el a jogalkotók ezt az anyagot, annál könnyebb lesz a mi munkánk. Nagy elvárásokat támasztanak velünk szemben, és sajnálatos lenne, ha az EFSA nem tudna eleget tenni az elvárásoknak. De azért teljes mértékben megértjük azt is, hogy a parlamenti munkafolyamatok időbe telnek ahhoz, hogy jó eredményeket érjenek el. Ezt tudomásul vesszük, elismerjük, nem vagyunk jogalkotók, csak a jogalkotás tárgya. De bátorkodnék kérni, bátorkodnám azt kérni, hogy fogadják el minél hamarabb az anyagot, azért, hogy az állampolgárok elvárásának eleget tehessünk, ők nagyobb átláthatóságot várnak tőlünk, és nagyon jobb termékbiztonságot is. Köszönöm azt, hogy elkötelezettek amellett, hogy időben megállapodjunk. Végezetül, még mindig van két percem, köszönöm szépen. Mi is lesz majd a legnagyobb kihívás az elkövetkező években? Az erőforrások kérdése, a költségvetés és a szakértelem. Azt hiszem, mindjárt egyetértünk abban, hogy az EFSA 80 millió euró nélkül, vagy azzal sem tud teljesíteni, ez nem, lehet, és ez nem lehetséges. A tudományos összetettség, a, össze, a bio technológia, nanotechnológia, vegyszerek fejlődése, ezek kihívások, az, hogy a tudományos adatokat hogyan lehet kommunikálni, az is kihívás, és hát az ismeretlenre való felkészülés. Mi, mint EFSA, mit tehetünk? Nyilvánvalóan több kezdeményezésre van szükség, ezt körvonalazza a 2020-2027-es EFSA stratégia. Van azonban egy dolog, ami közös mindenben. Ez pedig a határok nélküli együttműködés. Lehet, hogy ez triviálisnak hangzik, de én biztos vagyok benne, hogy csak együttműködéssel lehet felvenni a kihívásokkal a harcot. Az EFSZ-án belül a tagállamok testvérszervezeteivel, az ENVI szakbizottsággal együtt, az öt ügynökség munkáját, amely az ENVI-nek jelent, egy egészségügyi szervezetté, egy ügynökségé eh, foghatnánk össze. Ha ezt támogatna az ENVI bizottság, az nagyon üdvözletes lenne. Aztán mindenféle terület, az Agri Szakbizottság, a többi szakbizottság munkája nagyon fontos. Mi itt vagyunk önök számára, de vannak globális partnereink is. A kockázatelemzés nagyon fontos, nagyon fontos, hogy globálisan csak a biztonságos élelmiszerek és takarmányok kerüljenek piacra. A hatékonyság, az agilisságnak a megőrzése, a technológiai innováció, a digitális együttműködés, az művi intelligencia, a cloud computing, ezek mind kihívások. Úgyhogy a támogatásukat szeretnénk arra, hogy az EFSA-nak a jövőben éppen ezeknél az okoknál fogva nőjön a költségvetése. Ahogy rámutattam, nem tudunk 80 millió euró éves költségvetésen megfelelni a kihívásoknak. Hölgyeim és uraim, megtiszteltetés és privilégium volt, hogy önökkel együttműködhettem az elmúlt években. Néha igen, kiélezett vitát folytattunk, de mindig az volt az érzésem, hogy van azért egy egység a célokat, illetően az biztonságos élelmiszer ez fontos mindannyiunk számára. Én örülnék, ha a jövőben is együttműködhetnénk, szívesen válaszolok a kérdéseikre, és nagyon szépen köszönöm. Elnök, nagyon köszönöm, úr. Úr? Ájúzó asszony a kapcsolattartónk az EFSZ-val, úgyhogy neki adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő kollégák, hölgyek és urak. Ájúzó asszony helyett fogok most szólni, aki nem tudott itt jelni. Mindenek előtt szeretném üdvözölni a szakbizottságunkban, és gratulálni önnek a kinevezését, amely a megújulás keretében esetékes volt az EFSA élén. Kiváló munkát végzett ön, és kiváló munkát végeznek a munkatársai az ügynökségen belül az EFSA-ban. Ez a tevékenységük lehetővé tette, hogy hála az információzásnak átlássuk egyre átláthatóbban a múlt években végzett munkájukat. Nagyon nehéz körülményeket kellett, hogy kezeljen az ügynökség, és ezt kiválóan tették. Biztos vagyok abban, hogy folyamatosan fognak mindent megtenni, hogy tovább fejlődjön a tevékenysége az ügynökségnek, amennyiben valóban megerősítést nyer az ön kinevezése a következő ciklusára. Különböző, szembesítés, különböző kívásokat szembesül az ERSA. A kérdésünk az, hogy milyen keretet ad ezen kifívásoknak a kezelésére, milyen prioritásokat fog elsőlegesek látni a következő öt évben. Köszönöm szépen, és most pedig most pedig megadom a szót a tagoknak a spontán hozzászólások keretében. Néhányan már jelezték, hogy hozzá szeretnének szólni. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Úr, úr, üdvözlöm! Nyilvánvaló, hogy ön kitűnő vezetője az ügynökségnek, ezt többször is bebizonyította, hogy elkötelezett, jók a kommunikatív készségei, és biztos vagyok benne, hogy megkapja a mandátumot. De nem minden szolgál megelégedésemre, amit az EFSA tesz, vagy amiről beszámolt ne csak a sikerekről beszéljünk, hanem a hibáikról is, mert azért voltak hibák. Ön egyet sem említett. Én a parlament képviselőjeként azt szeretném tudni, milyen hibákat követett el, nem ön személy szerint, hanem az ügynökség, és mit tanultak ezekből. Például a glüfozát, az édesítőszerek ügye, aztán azt illetően, hogy a vitatott kérdésekben néha összeakaszkodtak a bizottsággal. A következő kérdésem a munka megkettőzése. Jelenleg az engedélyeztetési eljárásokat illetően ez gyakran előfordul. Gondolom tudja, mire utalok. Van a rovarírtószerek jóváhagyatás az egyik, ügynökségnél, a másik ügynökség pedig a biocidok jóváhagyatását végzi. Hát szerintem ez ugyanannak a munkának a párhuzamos végzése. Ez nem csak minket zavar meg, hanem a közvéleményt is. intention of, of, of and I think that Madame Rapporteur will speak about this as well. Aztán a GFO javaslatot illetően. Nekem is az a véleményem, hogy két lehetőségünk van. Az egyik a gyors, a másik a jó megoldás. Az ember a mosásnál is választhat, gyors programot választ, vagy hatékony programot and not with any, you know, uh, uh, all, all these... Úgyhogy a diplomatikus megfoglalmazásai nagyon jók, de egyértelmű véleményt szeretném. Gyors munkát akarnak, vagy jó munkát? Köszönöm a válaszaikat. Okay, thank you very much, Madame Meisner now. Köszönöm szépen, Meisner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm úr, úrnak is, hogy itt van, és meghallgathattuk. Néhány évvel ezelőtt a Juzó asszonyjal együtt az efsa val látogattam el, és hát meg kell mondanom, hogy engem lenyűgözött a munkájuk, és tényleg nagyon független jó munkát végeznek, úgyhogy én rajongója vagyok az EFSA-nak, nem azért, mert tökéletes munkát végeznek, hanem mert megbízhatóak. Ön azt mondta, ez önkritika volt egyébként, hogy talán az, az antibiotikumokkal való ellenállásokkal kapcsolatban nem túl jó munkát végeztek. Nem tudom, hogy nem volt jó a munkájuk, vagy csak nem jól kommunikálták. Ez az első kérdés. A második, hogy azt mondták, hogy szeretnének átláthatóbbak lenni, több adatot szolgálni. Ehhez mire van szükségük? Több erőforrásra, vagy mire? Ön azt mondta, hogy a 80 millió, az nem túl sok pénz, nyilvánvaló. Mennyire lenne szükségük? Mit tudnának jobban és másképp csinálni, ha nagyobb lenne a keretük? Hogy az állampolgárok felé mit tudunk kommunikálni, mi, mi változna akkor? Thank you. Elnök, köszönöm. Hojszling úr. Igen, köszönöm szépen, hogy ellátogatott. Egy dologban egyetértünk, az EFSA nagyon fontos ügynökség, és erősíteni akarjuk. Bár nem mindig járultak hozzá az elmúlt időszakban, hogy semleges legyen az álláspontjuk. Ön az EFSA főnökeként nagyon sok pontban olyan kijelentéseket tett, amelyek, hát, hogy mondjam, vitatottak voltak. Úgyhogy elég sok kritikát kaptak. Például a a kapcsolatos tudományos adatokat. Gyakran kritizáltak önöket, hogy Facebook tudományt művelnek az EFSA-nál ezzel kapcsolatban. Egy interjúban, egy osztrák lapnál ön azt mondta, hogy az ökológikus növénytermesztés nem tud eredményeket produkálnak, intenzív növénytermesztésre van szükség. A géntechnológiával kapcsolatban azt mondta, hogy ez egy jó megoldás. Csak jobban el kell magyaráznunk az embereknek, hogy miről szól. Ez egy kicsit provokatív megjegyzések. Ön mit gondol az ilyen vitatott döntések esetében? Jó ötlet az, hogy nem semlegesen nyilatkozik, és ezzel bizalmatlanságot kelt. Aztán ön nem gondolja-e, hogy át kellett volna gondolni ezeket a kijelentéseit, és ma nem így nyilatkozott volna, ha újra megtehetné ezt? de én úgy gondolom, hogy az EFSA-ban bíznak az emberek. De politikai szempontból például a géntechnika kérdése. A géntechnikát nem lehet neutrálisan tekinteni, itt nagyon vigyázni kell. Ön a következő években továbbra is folytatni fogja azt, hogy politikai eh, hozzászólásokat is tesz ez ügyben? Aztán az EFSA-nak ő mondta, hogy átláthatóságra van szüksége. Mi a zöldek részéről egyetértünk, nagyon gyorsan lépnünk kell, előre kell haladnunk. Tegnap volt egy találkozónk ezzel kapcsolatban, de aztán a probléma az, hogy a bizottság részéről hatalmas a nyomás, hogy gyorsan reagáljunk de azért jó lenne, hogy még a választások előtt lépjünk előre. Csak azt gondolom, hogy több pénzre, de főleg nagyobb átláthatóságra van szükség, és a közvélemény tájékoztatására ahhoz, hogy továbbra is bízzanak önökben. Aztán az elmúlt években nagyon sok döntés kapcsán az elővigyazatosság elvét figyelmen kívül hagyják, és elég kockázatos döntéseket hoznak a környezet szempontjából is. Ez kicsit aggaszt engem az EFSA-val kapcsolatban. Ön nem így látja, ön úgy gondolja, hogy továbbra is az elővigyázatosságról sok szó esik önöknél? Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Ügyőr asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Doktor úr, köszönöm nem csak az, hogy eljött hozzánk, hanem azt is, hogy elmondta, hogy mi történt azokkal a pontokkal kapcsolatban, amelyekre ígéretet tett még akkor, amikor átvette hivatalát. Európa szerencsésnek mondhatja magát azért, hogy van létezik ez az ügynökség, nagyon jó minőségűek az élelmiszerek Európában. Én örülnék, ha meghosszabbítanák a mandátumát. Egy ügynökség akkor lehet jó, ha karizmatikus a vezetője. Fogalmazunk diplomatikusan. Van egy olyan kérdés, amely engem is folyamatosan foglalkoztat, tagállami szakértő kérdése. Az EFSA lényegét adják a tagállami szakértők, így lehet a szakvéleményeket és az értékeléseket előkészíteni. De a tagállamok jelentik ugyanabban az időben a problémát is. Örülnék, ha Tudna mondani valamit arról, hogy a szakértők együttműködnek, nagy kedvel dolgoznak, és a tagállamok hajlandóak pénzt áldozni, vagy legalábbis biztosítani annak a lehetőségét, hogy a szakértők tanácskozzanak pármában, és hogy elegendő idejük is legyen felkészülni. Martin Heisling említette az előbb az átláthatóságot, Kérdés, hogy mennyire független és átlátható az EFSA munkája. A két kérdés szorosan összefügg egymással. Nagyon hálás lennék, ha erről is mondaná valamit. Köszönöm szépen. Thank you, Köszönöm Melior asszonynak, Lize úr, tessék. Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen doktor úrnak a prezentációt és a munkát. Ön nagyon hálás lennék, vagy üdvözölném, ha ön folytatná a munkát. Ott van az eh, általános élelmiszeri jog felülvizsgálata, ennek a menetrendjéről kell egyeztetnünk. Nagyon világosan kellene a bizottság felé jeleznünk, és elmondanunk neki, hogy a munkamódszere így nem mehet tovább. A bizottság évek óta egyeztet az érdekelt felekkel, de akkor, amikor előterjeszti a javaslatot, akkor nagyon gyorsan szeretné lebonyolítani az egész eljárást, lehetőleg három héten belül. Valaki azt mondta, hogy a bizottság nem, nem is szüksége a szakértőkre. Ha van egy fontos javaslatunk, és azt akarjuk, hogy még a szavazás vagy a választások előtt elfogadják, akkor ezt elő kell terjeszteni. De azt nézzük, hogy milyen terített a menetrendünk, például a jövőti plenáris menetrendje, el kell fogadtatnunk egy sor állásfoglalást, ezért tetszik az az elképzelés, hogy ne siessük el a dolgokat az általános jog területén, inkább biztonságosan és lassan dolgozzunk. Az egyik anyaga kapcsolatban, az első olvasatban szeretnék lezárni az ügyet, tehát a bizottságnak meg kell szokni azt, hogy a parlament időt szán a jogalkotásra és ha szeretne valamit elfogadtatni, akkor nyújtsa be időben az anyagot. voltak olyan anyagok, amelyek évekig a bizottságnál voltak, előterjesztették ezeket májusban, júniusban, és most ez állít bennünket megoldhatatlan nehézségek elé. Thank you, Madame Köszönöm, Mele asszony. Merci, Madame la Présidente, merci. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, köszönöm, úr, hogy eljött a körünkbe. A frakció nevében több kérdés, kérdésem is lenne az általános élelmiszer biztonságra vonatkozó keretszabálynak a felülvizsgálata keretében mely pontokat tart ön fontosnak az, az, az érdekellentiteknek a kezelését, az átláthatóságot, illetve az irányítást, ami lehetővé tehetni, hogy az államok jobban megjelenítsék a szerepüket. Aztán ott van az endokrin perturbátoroknak a kérdésköre nagyon fontos kérdéskör. Ugye már látjuk, hogy nagyon jelentős következményei vannak ezen anyagnak a megjelenése tekintetében. Azt látjuk, hogy régi probléma körül van szó, nagyon fontos lenne, hogy olyan tanulmány vagy tanulmányok készüljenek, amelyek visszatekintő jellegűek is. Harmadik kérdéskör, hogyan reagál ön arra, amikor az Európai Bizottság nem veszi figyelembe az EFSA véleményét, például a polinizátoroknak az témájában. Az EFSA képes lenne-e hatékonyabban érvényesíteni az álláspontját úgy, hogy annak igazi hatása lenne? Köszönöm szépen. De, Madame Zomer. És Zomer asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, doktor úr, örülök, hogy itt van és örülnék annak is, ha meghosszabbítanák a szerződését, ilyen nyíltan ki kell ezt mondanom. Nagyon fontos a dolgok tudományos oldala. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy a politikát nagymértékben befolyásolja a közvélemény, ehhez hozzájárulnak a közösségi hálók, a fake news, mint fogalom itt van közöttünk. És vannak olyan területek, ahol nem tudományosan járnak el, az ön területeken is, mint az ön területen, megpróbálnak kívülről belenyúlni a munkába a fake news-szal. Heisling kollégám említette a Facebook tudósokat, nagyon jó ez a kifejezés, pontosan és találóan írja le a helyzetet. A dolgok tudományos oldala fontos a számunkra, a tudomány pedig gondosan dolgozik, ehhez időre van szükség, és a parlamentnek is időre van szüksége. Lize kolléga mondta, hogy abban a helyzetben vagyunk most, hogy a bizottság nem adja meg nekünk, nem biztosítja a számunkra a szükséges időt, az általános élelmiszerjog felülvizsgálta során is úgy viselkedik a bizottság, mintha jogalkotó lenne, holott nem az. A bizottság ott le kell torkolnunk ebben a témában, el kell mondanunk nekik, hogy ez így nem mehet tovább. Mi európai jogalkotóként és a tanács, mint a másik jogalkotó időt igényel ilyen nehéz dossziékban időre van szüksége, technikai jellegű dossziékon kell dolgoznunk, figyelembe véve a valóságot. Hiszen vannak olyan esetek, amikor nem teljes mértékben tudják figyelembe venni a realitást. De ez csak az én érzésem. Hajszlin kolléga azt mondta, hogy a mezőgazdaságból nem fogjuk tudni táplálni a világot, mert szükség van az iparra, és ezért szükség van az iparra. A Hajszlin kollégával nem értek egyet, elképesztő, hogy ezt mondja. A mezőgazdaság a hagyományos mezőgazdasághoz képest 6 8 több helyet foglal el, hogy élelmiszert állítson elő. Mi lehet a megoldás az alternatív mezőgazdálkodásra? A hagyományos mezőgazdasághoz hasonlóan észszerűen kell eljárni. Az önök pártvezetője a géntechnológiához pozitívan áll hozzá és ez ahhoz vezethet, hogy kevesebb agrár vegyi anyagokat vezetnek, használnak, és például üzemanyagokat is. Ez csökkenteni a mezőgazdaság széndiokszid kibocsátását. Kedves kollégám, ezt fontosnak tartottam itt elmondani. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Ezek voltak a megjegyzések. És nézzük, Szkennel úr van itt a bizottság részéről. Kívánnak-e felszólalni, reagálni arra, mi elhangzott? Ha azt szeretnének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én, ö, doktor úr, ö, meghallgatása miatt vagyok itt, akinek a mandátumát megújítanák. A bizottság teljes mértékben támogatja ezt, és az EFSA igazgató tanácsát erről már tájékoztattuk. Úr doktor azért van itt, hogy elmondja, hogy hogyan látja a jövőt. Ilyen kontextusban hangsúlyozta is, hogy fontosnak tartaná, hogy az EFSA több eszközzel rendelkezzen hogy a tudományos kockázatértékelések nagyobb átláthatóságát biztosítsa. A bizottság ezt szerette volna biztosítani, az a javaslat, amelyet be is nyújtott a tanács és a parlament felé fontos ponton módosítanánk az általános élelmiszer jogot, ezzel jogi kompetenciát és nagyobb eszközöket biztosítanánk az EFSA számára, hogy az állampolgárok is tisztában lássák ezt a kritikus területet. Teljes mértékben elfogadjuk azt, hogy a tanács és a parlament, a jogalkotók, és nekik megvan a maguk véleménye a témában. Elhangzott a képviselők részéről, hogy nem elégedettek az a sietséggel, amelyel elfogadnánk ezt a javaslatot, és hogy hiányzott az idő arra, hogy a parlament dolgozzon. A bizottság elmondaná, hogy hogy néz ki a kontextus. kontextus a cél az volt, hogy betiltsák a glifoszátot. Juncker és Andrew Kaites nagyon komolyan vették a témát, konkrét bizonyítékokkal szerettek volna az állampolgárok elé állva azt mondani, hogy meghallgatjuk őket, és készen állunk arra, hogy tegyünk valamit, mégpedig gyorsan. Ez magyarázza azt, hogy rövid idő telt el, 2017. december óta, a javaslat elter, benyújtása és elfogadása között. Kevesebb, mint négy hónap telt el. Nagyon ambiciózus volt a javaslatunk, és eszközöket is szántunk erre. A bizottság időt és energiát szánt a szükséges munkára. Tudjuk, hogy nagyon sokat várunk a parlamenttől és a tanácstól, ugyan ennyi időt, energiát kell a tanácsnak és parlamentnek is szánnia erre a nagyon fontos javaslatra, rövid idő áll rendelkezésre. Igen, több időre lett volna szükség, de a parlamenti naptárat tiszteletben kell tartanunk. Figy- tekintettel kell erre lennünk. Ez a kontextus, ezt tudom csak ismételgetni. Dr. Urli maga is elmondta, hogy a politikai lendületet megragadva előre kell vinnünk a javaslatot, az EFSA kezébe kell tennünk, helyeznünk a forrásokat, az eszközöket, és azt várjuk a jogalkotó intézményektől, hogy tegyék meg ezt a hősi erőfeszítést, amelyre szükség van. Jó lenne, ha az uniós intézmények elmondhatnák azt, hogy viszonylag rövid időn belül egy jelentős javaslatot fogadtunk el, hogy az átláthatóságot növeljük ezen a fontos területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük azt, amit a bizottság elmondott. Zomer asszony kíván reagálni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát muszáj, hogy beleszóljak ebbe a vitába. A bizottság képviselője ahogy nyilatkozat azt állítja a parlamentről, legalábbis a jelentéstevőről, hogy nem célra törő a General Food Law dossziét illetően. Ezt elfogadhatatlannak tartom. A bizottság vállon veregeti saját magát, hogy az elmúlt hónapokban mennyit dolgozott. Igen, hát nem, mert nincsen következtetés, nincsen összefoglaló. Mm, nincsen egy záró dokumentum, amit a bizottságnak el kellett volna készíteni, ezt írja elő a Better Regulation jogszabály. És aztán ilyen gyorsan átrohanni ezen az anyagon, miközben nekünk nincs arra időnk, hogy mindenkivel egyeztessünk, civil szervezetekkel, hát akkor ez hiányosra teszi az eljárást, és akkor nem lehet jó a munkánk. Nem mindig egy dosszién munkálkodunk. Az, hogy a bizottság ilyen sok időt és erőforrást kapott, mindig arról szoktak panaszkodni, hogy nincs elég pénz, nem tudnak százszázalékos munkát végezni. Az elmúlt években pedig bebizonyosodott, legalábbis az, az volt a benyomásunk, hogy nem tettek semmit. E, legalábbis az biztonsági rendelettel kapcsolatban. Nagyon sok delegált jogi aktus van, ami nem készült el, úgyhogy ezt akartam hangsúlyozni. Az EFSA több erőforrást kér, erre szükség van, de én nem akarom ennyiben hagyni ezt, hogy egy ilyen ülésen a bizottság azt állítsa, hogy csak ők, meg a tanács képviselik az állampolgárok érdekeit, és csak egy állampolgári kezdeményezésre történik az, hogy a glüfozátot be akarják tiltani. Mi azt akarjuk, hogy az való életben működjön a rendszer. A rendelet azt mondja, hogy második olvasatban zárhatjuk le csak a témát. Úgyhogy azt is elfogadhatatlannak tartom most, hogy a bizottság képviselő éppen a telefonján beszél, és közben pedig nyomást gyakorolnak ránk, hogy rohanjunk. Egyértelmű, hogy mi itt a helyzet. A bizottság a javaslata 90 százalékát át akarja nyomni, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez nem jó, javítanunk kell rajta, de ehhez megfelelő eljárásra van szükség, második olvasatba kell eljutnunk. Ezt ki kellett valakinek mondani. Elnök, Zomer asszony, köszönöm. Hát sok megjegyzés érkezett, sok véleményt hallottunk. Ha össze szeretné foglalni? Igen. Először is köszönöm, hogy érdeklődnek, és köszönöm, hogy részt vesznek, <clears throat> és bíznak bennünk. Hát Hoisling úr ma az ellenkezőt mondta, de a munkánk prioritását illetően az alap az volt az, és az lesz, annak kell, hogy legyen, hogy minőségi, tudományos munkát végezzünk. Ha nincs, akkor fölösleges erről beszélnünk. Mindennek ez a kiinduló pontja. Ezen a téren nagyon sok kihívás van. A tudomány, néha az adatok, a szakértők, a metodológia néha nagyon összetettek. Az EFSA-nak erőforrásokra van szüksége ahhoz, hogy újításokat vezessünk be az élelmiszeripar területén. Ha mi ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk értékelni azt, hogy mi történik az iparban, milyen kockázata hatása van annak. E, például a nanoanyagoknak a hatása, hogy valósul meg az emberekre nézve, a környezetre nézve. Úgyhogy ez mind szükséges ahhoz, hogy jól legyen a tudományos háttér. Aztán Poc úr, jól kommunikálunk-e mindig a közvéleménnyel? Nem, nyilván nem mindig. Tehát ez egy kihívás. A politikai résztvevők az EU-ban, az egész világon ezzel a kihívással állnak szemben. A tényalapú tudományos adatokat hogy lehet kommunikálni mielőtt politikai martalékká válnak. Az átláthatóság már nem elegende, a civil társadalommal kell kommunikálnunk közvetlenül. Hogy, hát hogy fogalmazza meg, a, a tudományos tényeknek a társ tulajdonosaivá váljanak. Nem lehet hideg, puszta tényeket úgy kommunikálni, mintha ez nem érinteni a mindennapjaikat. Mi tudósok vagyunk, önök politikusok, de valahogy a civil társadalmat be kell vonnunk. A modern technológiákat illetően muszáj az adatátvétel, a gép alapú tanulás, a művi intelligencia területén hasznosítani ezeket. Mi egy kis ügynökség vagyunk, csak úgy valósíthatjuk ezt meg, ha összefogunk a többi ügynökséggel. Kell egy művi, mesterséges intelligencia központ most már, egy összefogás. És végül az együttműködés. Én tényleg hiszek abban, hogy ez a varázsszava a 21. századnak. Ez lehet, hogy triviális, de nem elég szó esik erről. A vegyszerügynökséggel, a gyógyszerügynökséggel együtt kell működnünk. Tehát bevonjuk a társadalmat, modern technológiákat használunk, és a kommunikáció. Ezek a prioritások. Pocúr. Hibáztunk-e? Nyilván. Azt hiszem, hogy a glüfozát vitát alábecsültük. A tudományos adatok, a tudományos okfejtés jó, ezt minden szabályozó ügynökség így vallja, kivéve a WHO-nak az al szervezete, de Ázsián és Amerikán keresztül mindenki azt mondja, hogy a mi adataink helytállóak. Tudomány szempontból jó munkát végeztünk, de a kommunikációt illetően nem. Viszont a politikusoktól gyakran halljuk azt, hogy ha a tudósok jobban kommunikálnának, akkor a mi munkánk könnyebb lenne. Én igazából nem hiszem ezt. A kommunikáció, a politikai különbségeket nem tudja kiegyenlíteni. Az, hogy használjunk vegyszereket a mezőgazdaságban, vagy nem, ez lehet, hogy politikai kérdés is, de tudományos kérdés is. Ezt a két világot, a tudományos vitát kell először lefolytatni, és utána jöhet a politikai világ. A biocitok és a rovarírtok területén kettőződik-e a munkánk. Igen, hogy ez a legjobb megoldása, ezt nem tudom. Ezt önök döntik el. Mi együttműködünk a társügynökséggel, az endokrin diszruptorok esetében, ugyanígy a rovarírtók és a biocidok esetében is, de Hát önök a jogalkotók döntöttek úgy, hogy két ügynökséghez tartoznak ezek a témák. A, az eljárásokat illetően kérdezték, hogy gyors vagy jó eljárást akarunk. Mm, gyors jó eljárást. Én nem tudom, hát ez egy politikai kérdés a mi szempontunkból. Négy parlamenti képviselő a bíróság elé citált minket azért, mert lekértek információkat tőlünk a glifozát ügyben, és nem adhattuk ki ezt az információt. Ez nem túl sokat ígérő, hogyha az EFSA ügynökséget a parlament bíróság elé citálja. Kell egy külön keret arra, hogy mennyire lehet átlátható a munka. Vannak szellemi, szabadalmi kérdések, és az átláthatóságot csak ezek keretében lehet értelmezni. Ha ezt nem tudjuk megtenni, hogyha húzzuk ezt a témát, azt mondja, én értem az érveit, de ha ezt halaszgatjuk, akkor megint az EFSA-nak a reputációja sérül mert mi leszünk azok, akikre mutogatnak, hogy nem vagyunk elég átláthatóak. Az állampolgárok számára fontos lenne, hogy legyen ilyen kezdeményezés. Én önöknek semmit nem írhatok elő, önök a jogalkotók, ha valamit eldöntenek, akkor mi ezzel dolgozunk. De a lehető leggyorsabban a legjobb megoldást akarjuk. Lehet, hogy ez ellentmondásos. Kérdésbe kiabálása. Válasz. Értem. Használtam azt a szót, hogy halogatni. Lehet, hogy nem volt okos ez. Csak azt akartam mutatni, hogy ha még a saját mandátumokban dönthetnének, az jó lenne, de ha nem, azt hívnám úgy, hogy halaszgatás. De jó, rossz volt a szóhasználat. Meissner asszony. Ön kérdezte a kommunikációt, Tehetnénk kell többet. A antimikrobiális ellenállást illetően hát együttműködnünk a gyógyszerügynökséggel és másokkal is. Én nem mondanám azt, hogy nem haladunk. Ön azt kérdezte, mennyi pénzre lenne szükségünk? Hát hasonlítsuk össze a gyógyszerügynökséggel a munkánkat. Kétszer annyi alkalmazottjuk van, mi 500-an vagyunk, ők ezeren, de miközben kétszer annyian vannak, négyszer annyit kapnak kb. 350 millió eurót évente. Ez jól mutatja, hogy ők miért tudnak másképp együttműködni a szakértőkkel. Meg tudja őket fizetni, hogy jöjjenek a tagállamokból. 100-150 millió eurót költ erre évente. Mi 7,5 milliót költünk csak erre. Ha ki kalkulálnám, akkor azt mondanám, hogy 200 millió euró lenne az az összeg, amivel jól működhetne az EFSA, a krízis helyzetekre is jól reagálhatna a vegyszer, fenyegetettségekre is. 200 millió euró. Az egy jól feltöltött EFSA keret lenne. Hoisling úr igen, komolyan veszem, amit mond, nekem nem lenne szabad politikai szerepet játszom, tudom, hogy néha átcsúszok ebbe a szerepbe, ilyen vagyok, és ez sajnálatos, de ön tudja, hogy én egy tudományos szervezetet képviselek. És igen, megfogadom, a jövőben óvatosabb leszek. Ami az osztrák interjút illeti, amit említett, Közös az anyanyelvünk, úgyhogy megvitathatnánk németül, hogy valójában mit mondtam. Intensifikált mezőgazdaságról beszéltem, hogy ez 10 milliárd embert eltarthatna. A GMO-kat illetően én azt mondtam, hogy a betakarítás előtt és a betakarítás utáni pocséklást, ha elkerülnénk, akkor nem lenne ezekre szükség. Tudni kell, hogy a takarmánya az élelmiszereknek, a terményeknek a 30%-a elveszik ilyenkor. Ez megrengethetetlen. Ez eh, egy tudományos kérdés, eh, ezt így kell értékelni. Ön azt kérdezte, hogy az óvatosság, elővigyázatosság elvét figyelembe vesszük-e. Mi kockázatelemzést végzünk, önök ezt elolvassák, és más faktorokkal gazdagítják, etikai kérdésekkel, környezeti kérdésekkel, és önök dönthetnek arról, hogy az elővigyázatosság elvére szükség van-e. Ez nem a tudomány feladata, hanem is szabad a tudománynak így gondolkoznia. Mi csak tény alapon ítéljük meg a kockázatok valószínűségét. Mit tehetnénk még annak érdekében, hogy a tagállamok szakértői elkötelezettebbek legyenek. A fenntarthatósági pillér keretében a bizottság azt mondja, az őket foglalkoztató nemzeti szervezeteket rávehetnénk arra, hogy kölcsön adják a szakértőket, az segíteni a nemzeti szervezetek munkáját. Gyakran azonban nem adják kölcsön a szakértőjüket, mert azt mondják, hogy otthon van rájuk szükség. Ha meg tudnánk őket fizetni, akkor nyilván lelkesebbek lennének. A szerzői tulajdonjogokat illetően már előre léptünk, ott Tavaly két millióan töltötték le az EFSA tudományos véleményeit. És itt már hivatalosan feltüntettük a szakértők nevét. De a tagállamoknak el kell kötelezni magukat, hogy támogatják még az élelmiszerbiztonságot. Ez egy nemzeti tagállami elkötelezettség kell, hogy legyen. ha a szakértőket a gazdasági helyzet miatt nem állítják rendelkezésünkre, akkor nem marad fenntartható a rendszer. Ez a legnagyobb kihívás az EFSA számára. Ami pedig az általános élelmiszerjog menetrendjét illeti, a parlament tagjai erről behatóan vitatkoztak, érdekütközés, kormányzás, átláthatósága a problémás kérdések, de hát a bizottság foglalkozik az átláthatósággal, a megfelelő adatközététel szabályai révén, a szakértő kiválasztásával, ennek modelljével, ezek a javaslatok értékesek. Említette a hormon megszakító anyagokat, nagy kihívás a számunkra, ezen dolgozunk. A növényvédőszerek területén például odafigyelünk a tudományos kiadványok legutóbbi cikkeire, hogy a lehető legjobban fel tudjuk mérni ezeknek a hormonzavaró anyagoknak a helyzetét. Az Európai Vegyszerügynökséggel egy egyeztetünk, de nem teljesen harmonizált a két terület munkája. A kockázatmenedzserek szempontjából ez probléma lehet. Megkérdezték azt, hogy a a bizottság miért nem követi az EFSA tudományos véleményeit, hát a szakpolitikai vezetőknek más megfontolásokat is figyelembe kell venni. Mi nem kötelezhetünk semmit, nem írhatunk el semmiféle kötelezettséget a bizottságra nézve. Ők döntenek, nem mi. És azt hiszem, hogy ezzel talán itt abba is hagyom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eh, Dortmann úr, szeretett volna mondani valamit? Ja, danke, dass Sie mir Igen, köszönöm szépen, hogy eh, kaptam időt. Doktor úr, röviden az új károkozókról kérdeznék, eh, ezek bejutnak Európába a nemzetközi kereskedelem miatt. Ott vannak például a cseresznyét károsító illetve a fastidioza, ezekkel kapcsolatban kérdeznék. Európában ezekre nézve nem állnak rendelkezésre rovarírtók, vagy ami van, az is be van tiltva. És akkor az 53. cikk alapján kivételes szabályokat, engedélyeket kell kérni. mi a, ebben a szakbizottságban újra és újra bíráljuk az 53. cikket. Hogyan lehetne reagálni az ilyesfajta kívásokra gyorsabban? Másik kérdés, a származási országokban, ahol eze, ahonnan származnak ezek a kártevők, vannak ellenszerek, ezeket jó lenne itt bevetni Európában is, csak elég nehéz behozni őket. A behozatal problémás. Nagyon nagyok ennek az akadályai, az import akadálya. Hogyan lehetne a gyorsabb behozatalt megvalósítani? Hajszling, Heisling úr, gyorsan. Igen, köszönöm, hogy újra szót kaphattam. Két dolgot szeretnék még megjegyezni. A Facebook tudomány vajon nem azt jelenti, hogy mi vagy, vagy nem azt akarjuk mondani, hogy mi vagyunk a jók, és a többiek pedig a hozzá nem értők? Portier úr? tudományvilágát kicsit diszkreditálta a nyilvánosság alatt. Mondaná erről valamit? azt akarjuk mondani, hogy mi mindent tudunk, és másoknak nincs igaza? Néhány évvel ezelőtt egy bizonyos témában mi is tévedtünk, Zomez asszony most megy ki, de azért tőle kérdeznék valamit, hogy hogy jutott azokhoz a számokhoz, hogy az ökogazdaság hatszor nagyobb területet gazdálkodik. Honnan veszi ezeket a számokat? Mekkora terület? Nem tudom, hogy honnan honnan, hát az, a hagyományos mezőgazdaságból származik a termény 80%-a Európában. 70%-kal kevesebb rovarmassa, megbeszélhetjük, de azért a tudomány is imás ebben. Majd magunk között beszélhetünk még ketten erről. De doktor úrnak nagyon hálás lennék, ha válaszolna. Rendben van, köszönöm szépen, tessék. Igen, köszönöm. Dorfman úr nehéz kérdéseket tett fel főleg a kockázat menedzsereket érintő kérdésekről van szó. Az import, az, a rovarító szerek importja nem az EFSA feladata, de azt megbeszélhetjük, hogy az EFSA hogyan járulhatna hozzá ehhez a munkához. 53. cikk, hát nos, a tagállamok kezében van, nem az EFSA dolga, az, hogy elmondja, hogy hol lehet kivételeket megengedni az új, vagy újonnan fel, vagy újra felbukkanó kártevők elleni szerekkel kapcsolatban. Nagyon sajnálom, hogy azt kell mond, hogy mondjam, hogy nem mi az aktív összetevőket elemezzük, valamint az emerelt határozzuk meg, viszont a növényvédőszerek esetében csak ennyi. Hajszling úr, örömmel visszatérek el a kérdésre, de akkor nagyon konkrétan kell fogalmaznom, és jegyzőkönyvbe veszi. A Facebook tudomány, Facebook Science 2015-ben beszéltünk erről a parlamentben először, és én akkor azt mondtam, hogy ha az EFSA kritikusai egy olyan levelet írnak alá, amelyet 96 tudós ír alá arról, hogy az értékelésekben milyen állítólagos ö, hibákat követünk el. Egy héttel azután, hogy 6000 oldalt tettünk közé a glifozátról, az a benyomásom, hogy ezeknek az embereknek nem volt meg az idejük arra, hogy egy héten belül meg átolvassák a 6000 oldalt, tehát ők csak vélemény nyilvánítottak, de nem tanulmányozták az egész háttéranyagot. Azt mondtam, hogyha a tudományt most itt véleményezésre alapozzuk, akkor a glifozátot úgy kell olyan, mintha a Facebookon lájkolnánk, vagy nem lájkolnánk, de ez nem tudomány. Ez, ez egy kampány, és nem tudomány. De akkor ne a tudomány címkéje alatt ö, fusson ez. Kampányolhatunk a glifozát ellen, az rendben van, de akkor nem mondják azt, hogy bizonyítékokra alapoztak ha azt nézzük, hogy ki szavaz mellette vagy ellene, hányan szavaznak mellette és ellene, az a Facebookra tartozik, az Facebook féle módszer. Nagyon világosan szerettem volna megmagyarázni, hogy mire is gondoltam ott. Szerintem ez jegyzőkönyvezve van. Potye úr, egy kiváló tudós, nem is fogom sohasem megkérdőjelezni, ha valahol valamit mondtam, ami ezt sugalta volna, akkor bocsánatot kérek tőle. Portier úr, az amerikai Egyesült Államokban dolgozó pereskedő jogászok egyik tanácsadója. Ez nem minősíti, nem jelenti azt, hogy rossz tudós, csak szeretnénk, ha az érdekeit itt átláthatóvá tenni Európába. Legyenek átláthatóak a tudósok érdekei, és akkor összképet kapunk a helyzetről. Ha önnek az a benyomása, hogy úgy teszünk, mintha mi lennénk a jók, és a többiek rosszak, az, az, az egy rossz benyomás. Ha, valamit meg kell változtatnunk, ha ezt a benyomást keltjük másokban. A tudománynak alázatosnak kell lennie, de összpontosítani főleg ha megnézzük a tudomány múltját. Meg kell néznünk azt, hogy mit tudunk, mit nem tudunk, fel kell mérnünk, hogy mekkora a bizonytalanság, mindezt tudva alázatosan kell eljárnunk. Ha az a benyomása, hogy az EFSA arrogáns, és azt a benyomást keltjük mindenkiben, hogy mi mindent jobban tudunk, akkor valamin változtatnunk kell. Köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmünket. Köszönöm szépen, doktor úr. Kedves kollégák, köszönöm a részvételt a meghallgatáson, eszmecserén. A mai nap után az eljárást követve fogunk eljárni. Hát majd megtudja ön is, hogy hogyan döntöttünk. Köszönöm szépen, doktor úr. Kedves kollégák, ezzel a mai ülésnek vége. Jó hétvágyat kívánok!